est dans le taxi de l'aéroport. Il arrive à chaque moment. Bene, cominciamo. Kezdjük a meghallgatást. Már csak azért is, mert sűrű a ma délelőtti programunk. Mindenki megkapta illetve mindenki hallgathatja a tolmácsolást a saját nyelvén. A kabinokon látják, hogy hányas csatorna melyik nyelv jön. è il numero della de la, para Lituania? Quelqu'un peut dire parce Bene. Benvenuti a tutti partecipanti. Üdvözlöm az összes résztvevőt ezen a mai nagyon fontos eh, együttes ülésen. Úgy látom, hogy még nem mindenki találta meg a megfelelő tolmácsolási csatornát. Oui. Chaque cabine, il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 la traduzione in lituano è la... A litván tolmácsolást a 15-ös csatornán lehet hallgatni. Allora, benvenuti a tutti partecipanti. Üdvözlöm az összes résztvevőt a mai fontos együttes ülésünkön. Közösen szervezte ezt a mai ülést az Ipari Szakbizottság, és a tanács litván elnöksége. Külön üdvözlöm a nemzeti parlamentek tagjait, akik eljöttek Brüsszelbe erre a mai meghallgatásra, mai ülésre, illetve üdvözlöm azokat, akik föl fognak szólalni a mai ülésen azért, hogy hozzájáruljanak az eszmecseréhez. Szeretnék köszönetet mondani a litván elnökségnek, és Zemeit Ajtis elnök úrnak a mai ülés megszervezésének a javaslatáért, hiszen megvizsgáljuk az energiapiacot, a belső energiapiac jelenlegi helyzetét és jövőjét. Ilyen kezdeményezéseket rendszeresen szervez az Európai Parlament a nemzeti parlamentek részvételével, valamint a soros tanácsi elnökséggel. És ezek mindig fontos események, hiszen bizonyítják az intézményközi és parlamentközi együttműködés az Európai Unióban. A mai ülés kiváló alkalmat nyújt arra, hogy eszmecserét folytassunk őszintén, megbeszéljük a részletes kérdéseket is a nemzeti parlamenti képviselőkkel, európai parlamenti képviselőkkel az európai energia ügyi témákban, illetve a kritikus kérdések tekintetében. Az Európai Unió energiapolitikája valójában fontos keresztút előtt áll. A energia belső piacának kialakítása abszolút prioritást élvez. Infrastruktúrális szempontból, versenyképesség szempontjából is, és az alacsonyabb árak elérése érdekében. Minden országban késedelem állt elő, jelentős lemaradás van a jogszabályok végrehajtása területén, nagyon sok szabálysértési eljárás még nyitva van, Ugyanakkor azonnali válaszokat igényel a gazdasági helyzet, de az is nagyon fontos, hogy hosszú távon előre gondolkozzunk. Biztos, hogy nagyon fontos és nagyon érdekes lesz a mai eszmecsere. Délelőtt én fogom elnökölni az ülést, Zemetaitis uh, úr pedig a délutáni ülésen fog elnökölni. Délutáni ülést 15 órakor kezdjük. Most át is adnám a szót egy Zemeitájtis úrnak, aki a Litván Köztársaság parlamentjének a gazdasági bizottsága elnöke. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tesztelt kollégáim, vendégek, hölgyeim és uraim! A gazdasági növekedés, a foglalkoztatottság és a versenyképesség az Európai Unió fő céljai. Különösen relevánsak ezek ma, amikor az Európai Unió egésze a globális válság következményeivel küzd. A fenntartható energia és a megfizethető árak képezik legfontosabb céljainkat. 2011. februárjában az Európai Tanács megerősítette az energiapolitika fő céljait, mégpedig azt, hogy teljessé kell tenni az belső energiapiacot, és biztosítani kell azt, hogy 2015 után már ne legyenek energiaszigetek az Európai Unióban. Hogyha meg akarjuk ítélni, értékelni szeretnénk, hogy ez évben milyen előrelépések történtek. A tanács a célkitűzések megvalósításáról készített egy jelentést, és áttekintést adott az energiapolitikáról is, az egyenlő esélyek biztosítása ezek, ebben a jelentésben különösen fontos volt. Szeretném aláhúzni, hogy az energia fenntarthatósága és az energiarendszerek integrációja egy belső energiapiac megteremtésével, valamint a megfelelő külső energiapolitikai dimenziók megvalósítása a litván elnökség legfontosabb célkitűzései közé tartozik. Örömmel ö, tapasztaltam, hogy az múlt héten az energiaügyi miniszteri tanács két nagyon fontos jelentést fogadott el. Először is az belső energiapiac kiteljesítéséről szóló jelentést, valamint az európai energiapolitika külső dimenzióiról szóló jelentést. Szeretném aláhúzni kollégáim, hogy az ilyen dokumentumok, ezek olyan dokumentumok, amelyeket e- első ízben hagyt, hagyott jóvá a tanács. Litvánia mindent megtesz soros elnöksége alatt, hogy a belső energiapolitikát, illetve az energia külső dimenzióit erősítse. Biztos vagyok benne, hogy ezek a dokumentumok a jövőbeni politika jó alapját fogják képezni, jó döntések alapját fogják képezni. Szeretném hálámat kifejezni Szártori asszonynak, aki az ITRE szakbizottság elnöke, mivel nagyon sokkal járult hozzá ehhez a nagyon fontos együttesüléshez. Köszönöm szépen személyes elkötelezettségét, részvételét is a nemzeti parlamentek képviselőinek meghívásában, hiszen nagyon fontos politikai célokról fogunk ma ezen az ülésen beszélni. Tehát mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök, Szeretnék mindenkinek konstruktív munkát és érdekes vitákat kívánni. Köszönöm. Bene, ringra. Köszönöm. Köszönöm Zamajtatis úrnak. Köszönöm, hogy eljött, köszönöm, hogy megtartotta a bevezetőjét, és üdvözölte a jelenlévő képviselőket. Szeretnék még egyszer köszöntet mondani, hogy eljöttek a Nemzeti Parlament képviselői. Most megkezdjük a, meghallgatni a felszólalásokat. Tizenegy húszig, tizenegy harmincig fogjuk meghallgatni a különböző prezentációkat, azért, hogy azt követően valós vitát folytathassunk, megtörténhessen az eszmecsere. Az első előadó 10-15 percet kap. és azt szeretném kérni, hogy az összes előadó vegye figyelembe, hogy tolmácsokkal dolgozunk, és ne beszéljen túl gyorsan. Neverovics úrnak adom meg a szót, aki a litván energiaügyi miniszter. Thank you, Madam Chairman, distinguished members of your... Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt európai parlamenti képviselők, nemzeti parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretném elmondani, mennyire örülök neki, hogy eljöhetek ma, és megtárgyalhatom önökkel azt, hogy milyen folyamatok, milyen előrelépések történtek az energiapiacon. Nagyon fontos téma. Szeretnék megosztani önökkel néhány gondolatot a tanács részéről az energiapolitika területén. Tulajdonképpen arról van szó, hogy egyetlen egységes európai energiapiacot szeretnék megvalósítani, amely 28 különböző nemzeti energiapiacot integrál magába. Szeretném aláhúzni, hogy az energiapolitika célja az, hogy egy fenntartható energiarendszert hozzon létre Európában, támogassa a versenyképességet és biztosítsa polgáraink és az ipar számára az energiaellátást az Európai Uniónak rendelkezésére áll, és nagyon nagy hasznára válna egy versenyképes integrált energiapiac, és ezért közösen kell kialakítani európai energiapolitikánkat. 2011. februárjában az Európai Uniós államfők elkötelezték magukat amellett, hogy jövő évre megszüntetnek minden energiaszigetet, és kialakítják a közös energiapolitikát. Ez év májusában egy jelentést eh, ígért az Európai Tanács, amely az energiapolitika célkitűzéseinek legfontosabb eh, megvalósítási céljait eh, foglalta össze. A májusi tanács a 2011-es novemberi következtetéseket is felülvizsgálta, amely a külső dimenziókról szól. A litván elnökségnek tehát ez a két feladata volt. A bizottság és a tagállamok sokkal járultak hozzá ahhoz, hogy ezt a helyzetet fel tudjuk mérni, és örülünk, neki, örülünk annak is, hogy az Európai Parlament is Buzek eh, elnök, eh, korábbi elnök vezetésével egy állásfoglást is elkészített. Ez is magába foglalja elkötelezettségeinket, amely az energiapiac eh, kiteljesítésére és a külső dimenziók megerősítésére vonatkozik, és ezt a jelentést, illetve ezeket a dokumentumokat erősítettük meg. A tagállamok motivációja nagyon fontos a céljaink elérése szempontjából, ezért a jelentések azt is magukba foglalják, hogy egyelőre eddig mit, éltünk, mit, mit értünk el, és hogy a jövőben milyen feladataink vannak a piac illetve a hálózatok harmonizációja, illetve az alapvető infrastruktúra megteremtése a legfontosabb feladat. Hogyha meg kell nézni, hogy ezeket milyen mértékben értük el eddig, elmondhatom, hogy már is nagyon nagy fejlődést, illetve előrelépést értünk el a piacok integrációja terén, ugyanakkor még nem értük el a végállomást milyen fontos elemei vannak a munkánknak. Hadd utaljak arra, amelyben a jelentés szerint megállapodtak a tagállamok. Először is további liberalizációra van szükség az energiapiacon annak érdekében, hogy a teljes energia csomagot meg tudjuk valósítani, és egymáshoz tudjuk hangolni a hálózatainkat. Ez biztosít, e, ennek e, előfeltétele egy megfelelő szabályozási rendszer is, mert ez ad csak megfelelő versenyképességet és aktív résztvevőket. Szeretném a hálózatkezelők nagyon fontos szerepét kiemelni, és hogy mennyire fontos a szabályozási konvergencia az energiaszektor Európai Uniós szintű szabályozása fontos annak érdekében, hogy a piac minél integráltabb lehessen. Másik nagyon fontos elem, amelyen még tovább kell dolgoznunk, az energiainfrastruktúra továbbfejlesztése fizikailag szükséges e, egymáshoz kapcsolni az európai energiapiacokat, hiszen ez adja alapját a megfelelő stabil energiaellátásnak, elektromos energia és e, kőolaj e, szempontjából is. Ez befektetési kihívásokat állít elénk, hiszen vannak még energiaszigetek, ezeket be kell foglalni a közös rendszerben. Ez pedig kapcsolódik többféle közös érdek vezérelte projekt megvalósításához. Októberben hivatalosan bemutatta e, az Európai Tanács az er-, energiainfrastruktúrára vonatkozó terveket egy magas szintű konferencián, itt áttekintettük, hogy eddig mit értünk el, és milyen kihívások vannak előttünk, illetve hogy milyen megoldások szükségesek az energiapiac kiteljesítéséhez. A regionális együttműködés és a megfelelő finanszírozás is nagyon fontos, illetve a nyilvánosság elfogadása és támogatása. Ez a konferencia is kommunikációs eszközként értékelhető az infrastruktúrális projektek megvalósítása mellett. A az energiaprojekt remélhetőleg megvalósul ennek az évnek a végére, és egyik példája lesz annak, hogy valóban elkötelezettek vagyunk, és hogy már az végrehajtási szakaszba tudunk lépni a PCI programmal kapcsolatban. 248 ilyen PCI-t jelöltünk ki, amelyek főszerepet játszanak abban, hogy, hogy integrálják a piacot, és ezek próbálják majd meg az infrastruktúrális szűk keresztmetszeteket megszüntetni, és több mint 500 millió eurót kap majd ez az infrastruktúrális projekt. Természetesen a megfelelő pénzügyi támogatás nélkül lehetetlen a megvalósítása. Ha viszont megvalósul, akkor valóban segít majd abban, hogy magas legyen az összekapcsolódás, hogy az energiaszigetek megszűnjenek, és hogy a tagállamok között együttműködés jöhessen létre, és az egész Európai Unió területén az energiabiztonság magasabb szintű legyen a határokon átnyúló összekapcsolódási kapacitásokat is javítani fogja, 10%-kal nő majd az összekapcsolódási lehetőség a tagállamok között. A gáz területén is meg fog valósulni az N-1-es infrastruktúra szint minden tagállamban, és minden tagállamnak hozzáférése lesz majd legalább két ellátó forráshoz. A PCI lista azért is különleges, mert pontosan az összekapcsolódást támogatja, és ezen kívül olyan projekteket is magában foglal, amely az egész energiarendszereket összekapcsolja egymással. Itt a balti államoknak az európai hálózathoz való hozzákapcsolódásáról szóló projektről is beszélnék, ugyanis ez teljes mértékben integrálni fogja majd a Baltikumot az európai piacra. A rendszereket is, nem csak a piacokat ez pedig egyedülálló az energiapolitika területén Európában, és nagyon jól tükrözi az európai szolidaritást, illetve az, hogy a regionális piacokat hogy lehet hozzákötni a főpiacokhoz, és ezzel még jobban egységesíteni az egész európai piacot. A dolgunk most az, hogy ezeket a prioritási projekteket végrehajtsuk, valóra váltsuk, és együtt tudjunk működni, valamint a szabályozást is ki tudjuk alakítani együtt. A ezeket meg kell valósítani a teljes energiapiac kialakításához, például, hogy az átviteli és a termelési tevékenységeket világosan szétválasszuk egymástól, illetve, hogy a megfelelő megújuló energiákat is be tudjuk foglalni az energiamixbe, és hogy a megfelelő kis, kiskereskedelmi piacot is ki tudjuk alakítani. 2014 végére biztos vagyok benne, hogy nagyon fontos lépéseket fogunk tenni a belső piac kialakítása felé, és biztosítanunk kell azt, hogy egyoldalú választások ne, okozhassák, ne okozhassanak visszalépést, és ne töredezzen szét újra a piac. E, a piac kiteljesedéséhez állami, illetve időnként magánbeavatkozás is szükséges van. Például szükséges lehet például az megújuló energiák állami támogatása fontos fontos jelenség, de hogyha túl támogatjuk és nem szabályozzuk az energiapiacot megfelelőképpen az állami támogatások terén, akkor ezzel saját magunk ellen dolgozunk. Ezért ezzel kapcsolatban is szabályozást alakítottunk ki, tehát hogy az állami támogatásokat milyen, milyen mértékben lehet adni az energia területén. A termelés, energia termeléssel kapcsolatban is kiadtunk iránymutatásokat, és ezek is segítenek az államoknak eldönteni, hogy milyen módon kell ezt alakítani. Ez egy európai regionálisabb hozzáállást biztos majd, Többek között vannak olyan követelmények, amelyek ex ante vizsgálatokat követelnek a termelés szabályozása szempontjából, és ez megelőzi a piac tor torzítást, illetve a nem megfelelő hatékonyságú tervek kialakítását. Tehát rugalmasságra is van szükség a belső piacon. A keresleti oldal, tehát a háztartások és az üzletek részvétele nagyon fontos, hiszen nekik is, nekik kell majd előnyt kovácsolni az alacsonyabb árakból, és fontos emiatt, hogy Eh, hogy csak megfelelő hatékonyságú projektek alakuljanak ki, és hogy ezek energiahatékonyak, illetve megbízhatók is legyenek. Hölgyeim és uraim, nagyon jó alapot, eh, alapot alakítottunk ki a szabályozás és az infrastruktúra területén, de most az a feladatunk, hogy a jogszabályokat megfelelőképpen végre is hajtsuk, hiszen csak így tudjuk terveinket valóra is váltani. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm az energiaügyi miniszternek, Jaroszláv Nebravicnak a bevezetőjét, és most átadom a szót Buzek úrnak, aki Európai Parlamenti képviselő. Az ő témája az, hogy hogyan lehet funkcionálisá tenni az energia belső piacát. Thank you, thank you very much, uh, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném üdvözölni a kollégákat, barátaimat a nemzeti parlamentek képviseletében. Nagyon fontos témával foglalkozunk. Szeretnénk az energiáról beszélni. Az energia rendkívül fontos a gazdaság számára, főleg, hogyha újra iparosítani akarjuk az Európai Uniót. Úgy tűnik, hogy ez szükséges, hogyha nyerni akarunk a világban, a versenyképességi harcban. Ehhez nagyon fontos, hogy az általában a termelésünket megújítsuk, és az energia rendkívül fontos ebből a szempontból. Teljes mértékben támogatom és egyetértek azzal, amit a miniszter úr mondott, aki a litván elnökséget képviseli. Majdnem vége van már a soros elnökségnek Litvánia részéről, kedves barátom. A litván első elnökség nagyon sokat tett azért, hogy egységes energiapiac alakulhasson ki, és hogy áthárítsuk a szakadékokat a tagállamok között, valamint, hogy elmozdulás történjen az infrastruktúrális beruházások területén is. Nagyon nagy lépést tettünk előre a félőves litván elnökségi idő alatt. Természetesen az Európai Bizottsági eredményeket is szeretném hangsúlyozni. 2009-2010-ben neveztük ki az új bizottságot, ugye 2010-ben lett kinevezve az energiaügyi biztos. Nagyon sok minden történt a jogalkotás területén is, aminek általában az volt a célja, hogy egységes energiapiacot alakítsunk ki. Felmerülhet a kérdés, hogy miért Szeretnénk a válságból kilépés biztosítani egy konkrét stratégiával. A, a pénzügyi rendszer stabilitása nem elégséges. A kilépési stratégia azt jelenti, hogy plusz 3, plusz 4, plusz 5-ös GDP növekedést célzunk meg. Milyen eszközök állnak rendelkezésünkre mindehez? Az Európai Unió egységes piaca, most indítjuk ezt újra. 150 szűk keresztmetszetet mértünk föl, aminek a feloldásával az egységes piac felé el tudunk mozdulni. A második elem az innováció, Európa újraiparosítása, innovatív gazdaság kialakítása, és természetesen az energiaterületén az ellátás biztonsága, ami rendkívül fontos téma, a kifizethető árak, ez azt jelenti, hogy amilyen alacsony csak lehet, olyan alacsonyak legyenek az árak, és a környezetvédelem, a környezetvédelmet is figyelembe kell venni. Az egységes energiapiac, a belső energiapiac segítségével mind a három területen előre tudunk lépni. Először is. az összes saját tagállami erőforrás fel tudjuk használni, és így versenyképesek lehetünk a nyílt energiapiacon. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a lehető legalacsonyabb árak alakulhassanak ki. Koordinálnunk kell a gáz és elektromos áram beszerzést az Európai Unión kívülről azért, hogy erősebb legyen a tárgyalási pozíciónk amikor a külső szállítókkal tárgyalunk. Továbbá a nagy európai piacon nagyon fontos, hogy a szabályok stabilitására odafigyeljünk. És az árbiztonság is fontos, ahhoz, hogy megfelelően tudjuk szervezni az energiapiacunkat és hogy árbiztonságot tudjunk garantálni a befektetők számára. A befektetők természetesen biztosan akarják látni, többé-kevésbé biztosan akarják látni előre a szabályok alakulását és az energia árak alakulását. Mert egyébként nem tudnak üzleti tervet készíteni a nagy befektetésekhez. a belső energia piacunkon, tehát ezek a célok, így tudjuk előmozdítani a biztonságot, a kifizethető árak, a versenyképes árak elérését, és természetesen a környezetvédelmi célokat is így tudjuk elérni. Mire van szükség ahhoz, hogy megvalósuljon ez a belső energiapiac? Véleményem szerint két nagyon fontos kérdés van, és ez az én jelentésemben is szerepelt. Én vagyok az előadója, a jelentés készítője az Európai Unió belső energia piaca témájában készülő jelentésnek. Egy évvel ezelőtt, még a jelentés készítése előtt az Európai Bizottság kiadott egy közleményt, aminek a címe az volt, hogy belső energia piac. Az én jelentésem az Európai Bizottság közleményére adott válasz. Mire van tehát szükség? infrastruktúrára természetesen, határon átnyúló összekapcsolásra. Neverovics úr néhány perccel ezelőtt általános információkat adott erről a témáról. A litván elnökség prioritásain belül fontos prioritást élvezett az interkonnekció, az összekapcsolás, hiszen Enélkül nem lesz egységes energiapiac ehhez. Gázcsövekre van szükség, elektromos hálózatokra van szükség, oly módon, hogy az Európai Unió belső piacain ezek áthaladjanak. Van valamennyi pénzünk, a, körülbelül 6 milliárd euró áll rendelkezésre a belső kapcsolatok kialakítására, és a legfontosabb kapcsolatok fizikai megvalósítására kell, hogy felhasználjuk ezt a pénzt. Továbbá figyelembe kell, hogy vegyük a keleti és déli szomszédainkat is. Az úgynevezett energia közösséget, összesen kilenc országról van szó, három a keleti partnerség részéről, Ukrajna, Moldova és Grúzia, és hat ország a Nyugat-Balkáról, olyan országok, amelyek még nem tagjai az Európai Uniónak. Nagyon fontos, hogy az összes javaslatunkat úgy adjuk elő, és úgy egységesen lépjünk föl, hogy ez megfeleljen az ő energiapiacuknak is. Tehát a mi energiaellátásunk és energiaellátási biztonságunk szempontjából is legyenek fontosak ezek a kérdések, de hasonló módon a számukra is feleljenek meg ezek az elképzelések. Nagyon fontos ez ahhoz, hogy kibővítsük a piacunkat. Továbbá a nemzeti pénzeinket, magánpénzeinket és bizonyos esetekben Európai Uniós szintű pénzeinket megfelelő módon használjuk föl a belső kapcsolatok kialakítására. A következő téma közös szabályokra van szükségünk a belső energiapiacunkon. Korrekt hozzáférés kell biztosítani az alapanyagokhoz, nyersanyagokhoz, csövekhez, minden szolgáltató számára. Ez egy nagyon fontos szabály, és arra is szükség van, hogy a külföldi vállalkozások, Európai Unión kívüli cégek komolyan vegyék a mi belső szabályainkat. Ezt is el kell, hogy érjük, hiszen csak így tudunk korrekt kereskedelmet folytatni. Aztán a szállításra és a szolgáltatásra vonatkozóan is egységes szabályoknak kell érvényesülnie. Pillanatnyilag a tagállamokban eltérőek ezek a szabályok, ezek az előírások. Nagyon nagy felelősség a jogalkotók részéről, a nemzeti jogalkotók részéről mindez, valamint a Európai Unió szintjén működő ügynökségek részéről. Az is nagyon fontos, hogy a megülő energiaforrások felhasználásának a támogatása koherens legyen. Hiszen a megújuló energiaforrások, megújuló e- elektromos energiaforrások esetén, hogyha valamelyik országban hatalmas támogatást adnak ennek a szektornak, egy másik országban pedig nagyon kevés támogatást adjanak, akkor ez a kereskedelmet megöli. A ezt akár dömping helyzetnek is nevezhetjük. Lépésről lépésre az ösztönzőket meg kell szüntetni, nem csak a faszilis energiák esetén, hanem a megújuló energiaforrások esetén is. Lehet, hogy 2020-ra jutunk el erre az állapotra, de valószínűleg a legegészségesebb az elektromos energia a piac szempontjából az lenne, hogyha semmilyen ösztönző nem létezne, semmilyen energiaforrás esetén. az árszabályozást föl kell adni. Nem az árakat kell szabályozni, nem az energiárakat kell szabályozni tagállami szinten. Ez nem egészséges a verseny szempontjából, a versenyképesség szempontjából, és az árak szempontjából sem. Nem szabad elfelelkeznünk arról, hogy piacunknak van egy sérülékeny része. A fogyasztók közül vannak olyanok, akiknek mindig is nagy támogatásra lesz szükségük. 15 vagy 20 százalékát jelenti ez a fogyasztóknak, de a többiek esetében teljesen eh, nyílt, piac által szabályozott árakat kell alkalmazni. Aztán, eh, ahogy Neverovics eh, miniszter úr említette, a felhasználó barát energiapiac is nagyon fontos. És még egy megjegyzésem lenne, az Európai Unió szintjén, vagyis az Európai Bizottság és az Európai Parlament nagyon sok jogszabályt készített. Az első energiacsomag, ez nagyon fontos volt 2009-ben készült márciusban, még a cseh alatt. Gyakorlatilag az Európai Unió szintjén 2009 márciusában egy megállapodást kötöttünk. 2011 eleje volt, vagyis két év át rendelkezésre a végrehajtásra. Amennyire tudom, 18 tagállam még nem hajtotta végre az energiacsomagot. Aztán a gázellátás biztonságára vonatkozó jogszabály, ez is nagyon fontos volt. A gázellátás szempontjából. Aztán a nukleáris biztonsági jogszabály, hogy rendelet, információs csere, mechanizmus a tagállamok és harmadik országok között az energia területén, hogyan tudjuk tájékoztatni egymást a tárgyalások során. Ahhoz, hogy erősebbek legyünk a harmadik felekkel folytatott tárgyalások során, aztán a transeurópai energiahálózat támogatására vonatkozó rendelet. Kedves barátaim, különböző országokból érkeztek. Nagyon fontos, hogy a tagállamok, a kormányok, a nemzeti parlamentek hajtsák végre a jogszabályokat. Nagyon nagy hiányosság ez a belső energiapiacon. A jogalkotás rendelkezésre ott van minden papír, de a végrehajtás nem történt meg három évvel ezelőtt Jacques Delorral, az Európai Bizottság korábbi elnökével egy olyasmit javasoltunk, hogy európai energiapolitika beindítása. Politikai elképzelésekből indultunk ki. Hogyan tudunk közös energiapolitikát kialakítani? Például hasonló módon, mint a közös agrárpolitika. Három év telt el, és majdnem megvalósítottuk ezt a elképzelést. Nagy támogatást kaptunk az Európai Parlament és az Európai Bizottság részéről. Most a tagállami végrehajtásra van szükség. Néhány plusz szabályozásra van szükség a határon átnyúló kapcsolatok tekintetében, továbbá végre kell hajtani az összes megoldási lehetőséget az energia Európai Unión belüli szabad kereskedelme tekintetében. Ha ezt megvalósítjuk, akkor teljes árbiztonságot tudunk garantálni, megfizethető versenyképes árakat, és a környezetvédelem, valamint a klímaszabályok betartását is. Köszönöm szépen! Köszönöm Buzek elnök úr a hozzászólását, amelyik szenvedélyt mutat, és ez bizonyítja az, hogy az Európai Parlament és azon belül is az Ipari Szakbizottság milyen lendülettel követi ezt a kérdést, ezt a témát. Folytassuk a munkát. Öttinger biztos úr sajnos nem tudott eljönni a mai napon, ugyanis egy utolsó percben közbejött egy küldetés, ugyanakkor nagy örömmel Üdvözlöm Philip Löv urat, aki az Európai Bizottság energia e, energiaügyi igazgatója, aki mindig sokszor járt nálunk a szakbizottságunkban, és folyamatosan figyelemmel követi a parlament álláspontját. Filip, parancsolj! Elnök asszony, miniszter úr, tisztelt nemzeti parlamenti képviselők! Nagyon nagy örömmel képviselem Öttinger biztos urat ezen az ülésen. Tulajdonképpen egy aláírási ünnepélyen vesz részt a déli folyosóval kapcsolatos, bakui csővezetékkel kapcsolatos aláírási ünnepség ez, amiben részt vesz, és amely pontosan az Európai Unió hagyományos energiaellátóitól való függetlenedését jelzi köszönöm a litván elnökségnek, miniszter úrnak ezt, ennek az ülésnek a megszervezését. Nagyon fontos az Európai Parlamenttel folytatott dialógus, hiszen fontos, hogy legyen egy erős konvergencia a nemzeti politikák és az európai politika között az energiapolitika területén, annak érdekében, hogy elérhessük kitűzött céljainkat. Elnök asszony, úgy érzem, hogy nagyon jó időpontban rendeztük meg ezt a vitát, hiszen a bizottságot megkértük arra, hogy négy javaslattal álljon elő januárban a februári versenyképességi tanács, illetve az energiapiacról szóló tanácsülés, illetve a 2020 utáni energia helyzetét tárgyaló tanácsülésre. Az, az Európai Parlamenttel, bizottsággal és a bizottsággal, a tanácssal együtt kialakítandó 2020 utáni terveink nagyban fog, különbözni fognak a 2020-ig tartó politikánktól. A 2020-as év mondható a sarok kőnek, a válság és a recesszió nagyon sokat ártott, és megállították az alacsony szénkibocsátású gazdaságra való átállásunkat. Fukushima is fékezte a lehetőségeinket, valamint az USA-ban végbe menő palagász forradalom, robbanásszerűen megindult palagász kitermelés csökkentette a versenyképességünket, és minden jövedelmet befolyásolt a válság, és így aztán az egész globális energia, és különösen az ázsiai, kínai kereslet növekedése, megnövekedése miatti kereslet egészen más energiahelyzeteket rajzolt fel a piacon Hogyha megnézzük az európai piac versenyképességét, akkor látjuk, hogy az energiapiac kiteljesítése olyan opció, amelyet nem fogunk tudni megbánni az klímaváltozás hatásainak enyhítése szempontjaiból is minden szempontból mindenféle forgatókönyv léte elképzelése szempontjából csak ez az előre lépés egyetlen módja. Tehát mindenféle modellezés, mindenféle elképzelés, ami arra vonatkozik, hogy mi az energiapiac jövője, arra mutat, hogy az energiapiac kiteljesítése, belső energiapiac tökéletesítése a feladatunk, hiszen akkor több lesz a megújuló energia, és ezeknek megnövelése, valamint az infrastruktúra kiéptése a legfontosabb feladatunk. Meg kell teremteni a körülményeket arra, hogy minél alacsonyabb áron folyhasson az átvitel, az energia ENA átvitel, és ahogy Buzek elnök is mondta, maga az energiapiac kiteljesítése is hozzá fog járulni az, a, a gazdaság fellendítéséhez. Tehát nem csak a bizottság és a parlament véleménye ez, a bizottság 2030-as energia és klímapolitikára vonatkozó zöld könyvét követő vita is bebizonyította, hogy a, az ipar, a piac képviselői is támogatják a további piaci integrációt, ahelyett, hogy a piac széttöredezettségét támogatják. Van egy nemrég megjelent tanulmány is, amelyet a bizottság támogatott, és ez arra mutat, hogy a belső piac kiteljesítésének elmulasztása 40, 70, 40 és 70 milliárd euró közötti veszteséget jelentene nekünk évente. Tehát, hogyha nem használjuk ki az energiaellátás biztosításának lehetőségeit és az energiapiac kiteljesítésének lehetőségeit, akkor igen nagy veszteséggel kell számolnunk minden vállalat és minden fogyasztó szintjén az éghajlatpolitikák szempontjából is nagyon fontos lesz 2020 után, különösen, hogy energiahatékony legyen a piac, úgyhogy a belső energiapiac alapvető feltétele minden sikeres politika megvalóstásának. megvalósításának. A bizottság igyekszik ezt az üzenetet közvetíteni, és e, rámutat arra, hogy a kormányok mire kötelezték el magukat, és rámutat arra, hogy a kormányoknak kötelezettségük a az elfogadott jogszabályok végrehajtása. Mégpedig úgy, hogy újra érvelnek a belső piac kiteljesítésének előnyei mellett. Nem szabad azt hinnünk, hogy a kiteljesítés azt jelenti, hogy nemzeti szintről rögtön európai szintre fogunk ugrani. Az, Európa, az energiakereskedelem és befektetés elsősorban arról szól, hogy a közvetlen szomszédainkkal kell elsősorban felderíteni a lehetőségeinket, és közösen kell együttműködnünk. Azon kívül szolidaritást is kell tanúsítanunk, ez a gázpiacon már létezik, de a villamosenergia piacra is tovább kell ezt terjeszteni a jogszabályok alapján, amelyeket nagyon jól megtámogatott Buzek elnök úr jelentése és más kezdeményezések is, hangsúlyozni fogjuk azt, hogy az európai szintű hálózati kódok továbbfejlesztése mennyire fontos, és ezzel kapcsolatban valamint a kapacitások emelése és az megújuló e, energiák támogatásához is szükségünk van az nyilvánosság támogatására. Egy biztos alapvető elvünk az kell legyen, hogy a piaci szabályokat kövessük, hiszen a piac a legalkalmasabb eszköz az energiaára kialakítására nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szinten egyaránt. Hogyha a politikusok ezt elfelejtik, akkor rövid távú intézkedéseket hoznak, amelyek lehet, hogy rövid távon működnek, de hosszú távon képtelenné teszik a piacot arra, hogy, enne, hogy e, hatékonyan működjön. Van erre példa is. Például a tagállamoknak először is átfogó ö, és új megközelítést kell kialakítani a piaci beavatkozások szempontjából, hiszen ez ö, mehet egész a, a fogyasztói árak szabályzásában megnyilvánuló védelmi intézkedésektől is, amelyek szükségesek lehetnek, egészen addig, hogy az energiaintenzív iparok számára az államok engedményeket adnak, és bizonyos fogyasztók számára engedményeket adnak, valamint e, eljuthat odáig is ez a támogatás, amely az megújuló energiákat túlzott mértékben támogatja, illetve olyan mechanizmusokat kialakítanak ki, ahol csak a nemzeti ellátók munkáját támogatják, és a külföldről származó energiát ezzel akadályozzák. Ez a viselkedés általában negatív hatásokkal jár, és a határokon átnyúló hatásai igen jelentősek, ugyanis a, pontosan a határokon átnyúló kapcsolódásokat akadályozzák meg. Márpedig a határokon átnyúló kapcsolatok nagyon fontosak. Tehát egyesíteni kell a nemzeti politikáinkat, ahelyett, hogy elkülönítenénk azt egymástól. Buzek úr is elnök, elnök úr is elmondta már, nem hagyhatjuk azt, hogy a széles körben elfogadott, támogatott jogszabályokat, a parlamentben és a tanácsban elfogadott jogszabályokat aztán nemzeti szinten ne valósítsák meg az elfogadott jogszabályokat nemzeti szinten meg kell valósítani. Elfogadhatatlan az, hogy a belső energiapiac megvalósulását úgy akadályozzák meg a tagállamok, hogy nem ültetik át végrehajtási, nem, nem ültetik át és nem hajtják végre az európai szintű jogszabályokat. A bizottság akár jogsértési eljárással is meg fogja ezt előzni. 2009-ben és 2011-ben fogadtunk el, illetve vizsgáltunk felül energia ügyi csomagokat, és 11 jogsértési, 12 jogsértési eljárás volt, amelyből 9 most az Európai Bíróság el, előtt van már. Ezek a, az államosítási és különböző állami támogatási ügyeket köz, kezeli. Az energia piac kiteljesítése energiatermelési és átviteli rendszereket követel meg, mégpedig megfelelő rendszereket, hogyha ezek nincsenek meg, akkor nem tud működni a piac, viszont hogyha nem fektetünk bele ebbe, ezekbe a rendszerekbe, akkor nem tudjuk kialakítani a piacot. Ezért nagyon fontos, hogy a befektetők számára meglegyen a megfelelő szabályozási stabilitás, és a megfelelő megbízható árjelzések is meglegyenek. A bizottság igyekezni fog azon, hogy a tagállamokat felszólítsa teljes megvalósításra ezen a téren is. A jelen vita egyik fontos része is erről szól, mégpedig arról, hogy az árak, árak területén is szükség van európai megoldásokra. A februári versenyjogi miniszteri tanácsra készítünk majd egy jelentést ebben a témában. A múlt héten a nemzeti szabályozók koordinálásáért felelős ügynökség egy havi jelentésében elmondta, hogy a véghasz, végfelhasználói árak megint csak emelkedtek, átlagosan 45%-kal a villamosáram és 10%-kal a gáz területén. Teljes átláthatóságot kell biztosítani, amely lehetővé teszi, hogy ezek a folyamatok hogy mennek végbe, és hogy miért emelkednek az árak. Az energia területen is, és itt az, adó, az adózás feladat, adózás kérdése is nagyon fontos, hiszen a számláknak már majdnem 50%-át teszik, teszik ki az adók, illetve a illetve a, az energiahálózati díjak. Ezt a tendenciát vissza kell fordítanunk, hiszen az energiának kellene minél nagyobb százalékot elfoglalni, mert akkor lehetséges a megfelelő piaci alapon folyó verseny. Az európai politikákat úgy kell kialakítani, hogy figyelembe veszik a nemzeti és regionális helyzeteket, és ahogy biztos úr is elmondta, persze a, a tagállamok sok mindent mondanak, de aztán nem biztos, hogy ebből mindent megvalósítanak. Mindannyian támogatják a piaci alapú hozzáállást, de aztán, hogy valójában hogy viselkednek, az más lehet. Viszont, hogyha meg akarjuk védeni polgárainkat a túl magas e, energiaáraktól, akkor nagyon fontos, hogy olyan árat állapítsunk meg, ami nincs az, e, a valódi e, érték alatt. A befektetők mindig magasabb árat igényelnek, a fogyasztók pedig minél alacsonyabb árat szeretnének, ezért kell, hogy a piac döntse el azt, hogy mi legyen az ár, és az árakat ilyen módon nem szabad befolyásolni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Filip Lóv az előadását. Köszönöm Filip az előadását, és most megnyitom az eszmecserét. Nagyon sokan jelentkeznek, hogy hozzá szeretnének szólni, és ezért nagyon szigorúan be kell tartani a hozzászólási időt. A szabályokat meghatároztuk, és ezek a következők. Váltakozni fognak a hozzászólások ketten szólnak a nemzeti parlamentek részéről, és utána egy az Európai Parlamenttel, és így folytatjuk. Kettő, egy, kettő, egy, és így tovább. Két percet kap minden egyes hozzászóló. 20 jelentkeztek, emiatt szükséges ez a nagyon szűk idő. Kik szeretnének hozzászólni? Akik szeretnének hozzászólni, azoknak kik kell tölteni egy dokumentum, request for speaking time, hozzászólási időkérés. Önök ezt megkapták, ezt be kell nyújtani. Biru Teve Zájte, litván kolléganővel kezdjük, aki az saját parlamentjének, a gazdasági bizottságának tagja. Parancsoljon! Um. Gerbiama ponia pirmininkė, e, noriu padėkoti visiems. Köszönöm, elnök asszony. Először is e, szeretnék köszönetet mondani az összes előadónak. A Litván Parlament e, tagjaként nagy örömömre szolgált, hogy sok előrelépés történt a litván elnökség ideje alatt az energiaszektorban. Az EU belső energiapiacának a megvalósítása fontos prioritást élvez. Ez kell, hogy legyen a legfontosabb célunk a következő évtizedben. Úgy gondolom, hogy a következő évtizedben és azt követően energiaszigeteknek már nem szabad fönnmaradni az Európai Unióban. az energiapiac liberalizációja irányába tett összes erőfeszítés ellenére, illetve a harmadik energiapiaci csomag végrehajtása ellenére az elmúlt évtizedben növekedtek az eltérések. A fogyasztók ne, nem igazán aktívak, hogy átálljanak egyik szolgáltatóról a másikra, a szolgáltatók pedig nem átláthatóan lépnek fel a piacon, például az áremelés során. az ártárgyalások idején, amikor harmadik országokkal ülünk tárgyalóasztalhoz, egy hangon kell, hogy szóljon az Európai Unió. Ugyanakkor ezeket a tárgyalásokat nem szabad örökké érvényes nyilatkozatoknak tekinteni. Folyamatosan kell foglalkozni a külső szállítók ártárgyalásaival. Egységesebb energiapiacra van szükség a megújuló energiaforrások területén azért, hogy biztosíthassuk a versenyképes árakat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Telita Szájatoljász következik. aki Koszovó gazdasági szakbizottságának az alelnöke parancsoljon. Ehm, cara signora Sartori, io voglio ringraziare. Kedves Szertari asszony, a koszovói parlament nevében szeretném megköszönni azt, hogy meghívta a mi delegációnkat, amelyik energiával, telekommunikációkkal foglalkozik, és nagyon örülünk, hogy itt megbeszélhetjük az Európai Unió kérdése, energetikai kérdéseit. Szeretnék a kihívásokról beszélni, a Koszovó előtt álló jövőbeni lépésekről. Nagy örömünkre szolgál, hogy az egységes e- európai energiapiacról beszélnek, és hogy a nyugat-balkán országokat is említették, mint jövőbeni egységes energiapiacban résztvevő országokat. Koszovó előtt nagyon sok területen, nagyon sok kihívás áll, és az energia természetesen az egyik ilyen. Például az szállítási rendszerek, energiaelőállítás, összekapcsolási rendszerek, stb. Az egyik eredmény, amit elértünk, a szolgáltatás privatizációja, de nem igazán volt ez könnyű megállapodást kötöttünk Szerbiával energiatémában, és úgy néz ki, hogy hamarosan az energiapiac területén további előrelépésekre is lehetőség lesz. Az AKI Communiter a közösségi vívmányok tekintetében elmondhatom, hogy az összes jogszabály, amit a parlament elé viszünk, ellenőrzés alá kerül, ellenőrizzük, hogy ez megfelel a közösségi vívmányoknak. Úgy gondolom, hogy szorosabb együttműködésre van szükség azért, hogy a fennálló problémákat, vagy a jövőben felmerülő problémákat meg lehessen oldani. A Koszovó mindenképpen föl kíván készülni arra, hogy hatékony részese lehessen az egységes energiapiacnak a jövőben. Rendben, köszönöm. Grazie anche per l'ottimo saluto. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az olasz nyelvű üdvözletet is, és most megadom a szót Pilar del Castillo európai parlamenti képviselőnek parancsoljon a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a panel összes részvevőjét, és üdvözlöm a litván elnökséget is, amelyik ma most gyakorolja az elnöki feladatokat. Egy kérdést szeretnék feltenni Philip Lowe főigazgató úrnak. Úgy tűnik, hogy elfben a bizottság nyilvánosságra hoz egy jelentést az energetikai politikák célkitűzéseivel kapcsolatosan, illetve az éghajlatváltozásról. Január végén információink szerint itt a bizottságban ilyen információkat kaptunk. Ez egy fehér könyvszerűség lenne, ha jól tudjuk. Ezzel kapcsolatosan meg szeretném kérdezni, hogy a célkitűzéseket illetően az éghajlatváltozással kapcsolatosan hogyan történik ez? Mi a vázlata ennek a jelentésnek? Hogyha erről mondhatna néhány szót, mert úgy vélem, hogy ez nagyon nagy hatással lesz a különböző energiaforrások felhasználására. Köszönöm szépen, Pillár, és most megadom a szót Dionysius Tamenitis kollégának, aki a kereskedelmi és Energiatermelési Szakbizottság Görögországból. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, európai parlamenti kollégák és nemzeti parlamenti kollégák. Az európai energetikai politika nagy kihívásoknak nézelében mostanában, ugyanis hozzáférést kell biztosítania az energiállátáshoz biztonságos módon, ugyanakkor alacsony árak mellett. Úgy figyelembe kell venni mindazonáltal a széndiokszid kibocsátásnak a csökkentése és a barát megoldásokat. Az Európa Unió olyan energiaformákat keres, amelyik egyrészt függetlenséget biztosít energetikai szempontból, és ugyanakkor környezetkímélők. 2014-ben van egy határidő az energiával kapcsolatosan, és 2015-ben is a határideje van annak, hogy létrehozon egy saját ellátóhálózatot is, ugyanakkor, hogy megoldjuk az energia, a változási megoldásokat a görög válság nagyon sok problémát okozott a fogyasztók szempontjából, és a nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a környezetvédelem rendkívül költséges. Milyen lehetőség, milyen javaslataink vannak a ö, energetika politikával kapcsolatosan? Először is figyelembe venni a 2020-as tervnek a végrehajtását, egy egységes energetikai és környezetvédelmi keretet létrehozni, tekintettel a 2020-as programra. Mindez az energiabiztonság, illetve a környezetvédelmi kérdéseket szem előtt tartva. A kutatás, az innováció mindenképpen hozzá fog járulni ennek a cél célkitűzésnek az eléréséhez. Rá szeretnénk mutatni arra, hogy az energiapolitika legfontosabb célkitűzései az eh, ellátásbiztonság, a kompetitivitás az európai iparnak, az árakat, az árakat eh, tekint az árak tekintetében ez kell, hogy nemzetközi szinten is versenyképesek legyenek az árak, főleg a végső felhasználók számára. Nem csak a lakosság, hanem az ipar számára is. Köszönöm szépen, Per Rume Eriksennek adom meg a szót, aki a Norvég parlament képviselője. Parancsoljon. Thank you very much. Uh, a world... Köszönöm szépen. Egy jól működő piac a fizikai infrastruktúra összekötetésein múlik. Az északi országokban nagyon jól működő integrált piac létezik az elektromos áram terén, és nagyon sok szolgáltató hozzá kapcsolódott. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy egy közös tanúsítványpiacot hozzunk létre a megújuló energiák számára is Norvégiában és Svédországban, ami megint csak jobban ösztönzi a megújuló energiák fejlesztését. Tapasztalataink alapján az a legjobb módszer az integrált piac megalapításához, hogyha a hogyha a rendszereket összekapcsoljuk, de a szabályozások a különböző tagállamokban megakadályozhatják ezt az integrációt, és ez az ener európai energiapiacra is vonatkozik. Norvégia energiatermelő, van kapacitása arra, hogy a megújulókat, megújuló energiákat és a hagyományos energiaforrásokat egyensúlyozza meg kell értünk, értenünk azonban, hogy erre, ehhez ahhoz van szükség, hogy a követelés, tehát az kereslet is stabil legyen, és megfelelő infrastruktúrák meglegyenek. Tehát még egyszer az összekapcsolódás a legfontosabb, hogyha ez nincs a helyén, akkor a most tervezett német és brit energiahálózat összekapcsolásáról szóló terv nem fog tudni megvalósulni. Tehát az összekapcsolódás a tervek számára nagyon fontos. Köszönöm szépen. Vittoria Frodi kollégának adom meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is ki szeretném hangsúlyozni, hogy az energia legmegfelelőbb dimenziója európai dimenzió. Szükség van arra tehát, hogy olyan technológiákban fektessünk be, amelyek a szállítás hatékonyságát növelik, mint például a magas feszültség, a folyamatos magas feszültség. Ezzel a hálózattal, ezzel az európai gerinccel, amelyik a forrásokat egyetlen egy közös forrásként kezeli, nagyobb hatékonysággal tudjuk használni az elektromos áramot, és a szélenergia támogathatja ezt az egész hálózatot, ezzel növelve a hatékonyságot, ezáltal az energia elraktározásának az igényét csökkentjük. Úgy gondolom, hogy harcolnunk kell azért, hogy mindezt eurobondokkal, eurokötvényekkel oldjuk meg. És minél hamarabb egy rendszert kell létrehozni, a megújuló energia termelés, ezen belül is a biomassa energiatermelés nagyon fontos, és szükség van arra, hogy fenntartjuk a talaj minőségét, és ezzel alkalmazkodjunk az változásra. Ezáltal a megoldás, ezzel a megoldással tehát nem csak az energiaellátást tartjuk meg, hanem fenntartjuk a talajt is. Most Anihát Szebezkinek adom meg a szót, aki a török parlament energia szakbizottságának a tagja. Parancsoljon! Türk parlamentos olarak sizleri saygıyla selamlıyorum. Köszönöm szépen. Szeretettel üdvözlöm Önöket a török parlament nevében, és megpróbálok én is lassan beszélni, hiszen erre intettek a kollégáim, és az asszony is. Az energiafogyasztás és az ezzel kapcsolatban az európai belső piac integrálása Törökország számára is fontos kérdés, hiszen Törökország is fontos szerepet játszik az energiapiacon. A belső piac kiteljesítése és az energia ellátás biztosítása, valamint a megújuló energiák biztosítása megfizethető árakon Ebben Törökország is nagyon fontos szerepet tud játszani. hiszen nem biztos, hogy Európa ö, nagy energiaforrásokkal rendelkezik, ezért ö, kap fontos szerepet a Kaspi-tenger régiója és a közel-keleti régió is. Pontosan ezért lehet Törökország szerepe is fontos. Az Európai Unió fontos energiafogyasztó viszont, és Törökország az energiatermelők láncolatában a legnyugatibb pozíciót képviselő ország ezért lehet fontos a szerepünk. Az elmúlt években 1,6 százaléka növekedett a mi energiafelhasználásunk is, viszont az energia felhasználás hatékonysága sokkal nagyobb mértékben nőtt. Az a célunk, hogy az energiahatékonyság minél nagyobb mértékben nőjön országunkon belül is. Nagyon fontos emberek képviselik itt az Európai Uniót, és mivel tudják, hogy Törökország is bekíván lépni az Európai Unióba, számunkra is nagyon fontos, hogy a belső piac kiteljesítése és az energia tárgyalások, csatlakozási tárgyalások energia fejezetének a megnyitása minél előbb megnyi, meg, megtörténhessen. Ezért sajnálattal mondom, hogy a ciprusi probléma miatt ez még egyelőre nem lehetőség. Jó lenne, hogyha ezeket az akadályokat le tudnánk építeni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rosalind Scottot hallgatjuk most meg. A mezőgazdasági, halászat és energiaügyi bizottság részéről. Jó reggelt kívánok! Idén a House of Lords-ban az EU energia piacsal kapcsolatban elfogadtunk egy jelentést. Ennek a címe az volt, hogy ne legyenek energiaszigetek. És nagy örömömre szolgál, hogy sok felszólaló beszélt az energiaszigetek megszüntetéséről ma reggel is. Nagyon fontos az összekapcsolás és az egységes energiapiac megvalósítása. Igazából a jelentésünkben azt ismertük föl, hogy a legnagyobb kihívás a befektetés. Ennyi milliárd euróra van szükség, hogy 2020-ig egységes energiapiacot meg lehessen valósítani. És Londonban tartottunk egy konferenciát ebből, erről a témáról. Több billió euró rendelkezésre áll a világban az energia befektetésre, de nagyon fontos, hogy milyen szakpolitikát folytatnak a tagállamok és az Európai Unió. A kulcsfontosságú kérdés a fenntarthatóság, az ellátás biztonság és az ár. Ezeket a prioritásokat egyensúlyban kell tartani. Felmerül az a kockázat, hogyha rövid távú prioritásokat kiválasztunk, akkor a későbbiekben kiigazításra lesz szükség. És ez viszont elretenti a befektetőket. Egy példa, 2020-as megújuló cím, megújuló cél, az egyetemen ösztönözte a befektetés az ágazatban. Viszont ezt követő jogszabályok viszont elretenték a befektetőt. A harmonizációs célokat kellene valójában megvalósítani. Végül azt szeretném még mondani, hogy jobban kellene hangsúlyozni a helyi energiaszolgáltatást, és a fogyasztók számára pedig az energia felhasználás csökkentési célokat. Köszönöm, most Göbbelsz képviselője szót. Thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök asszony. Amikor a bizottság elindította a belső piac kiteljesítését, kiteljesítését, megígérte, hogy esni fognak az árak. Tudjuk, hogy ez nem történt meg. Philip Lowe most azt mondja, hogy ha majd kiteljesítjük és vég, végleg megvalósítjuk a belső piacot, akkor majd ez meg fog történni nem lesz ez sem így, nagyon egyszerű oka van ennek. Például az, hogy sokkal alacsonyabb a verseny, hiszen a nagyvállalatok egyre több nemzet piacán jelen vannak, másrészt pedig azért is, mert a fogyasztók csapdába estek, nincsen lehetőségük még a KKV-knak sem, és a fogyasztós, fogyasztóknak sem arra, hogy, hogy tárgyaljanak az árakról. Aztán ugye a palagázról is beszélünk, a nukleáris energiáról is, de az energiapiacok nem ugyanolyanok, mint a többi piacok, hiszen az alapvető energiaforrások 9 tizede államilag szabályozott egységek által kerül kereskedésre, és az, a szerződések is államközi szerződések, amelyek ezeket meghatározzák. És az ezzel kapcsolatos piacok pedig spe, spekula, spekulációnak vannak kitéve, mi valahol mi, hajóznak ezek az tankhajók, és ezeknek a tartalmával kereskednek virtuálisan. Gyula, tulajdonképpen nagyon kevés vállalat tartja kezében ezt a piacot, és mi az Európai Unióban harmonizálhatunk, ahogy akarunk, a fogyasztóink számára nem fogunk tudni jobb árakat kiharcolni. És az a probléma, hogy egyre több az energiaszegénységben élő polgár, és őket támogatnunk kell. 120 másodpercben ennél többet nem tudtam elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most megadom a szót Magnus Brunnernek, aki az osztrák szövetségi parlament tagja. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm szépen a nagyon érdekes bevezetőket, és a litván elnökség kezdeményezését is köszönöm. Három megjegyzésem lenne. Először is egyetértek azzal, hogy hosszú távon az állami támogatásokat meg kell szüntetnünk, hiszen minden támogatás célja az kell, hogy legyen, hogy a technológiát a piac alapú működés felé terelje. Ez kétségtelen, ugyanakkor a szenet és az atomot is szubvencionálták az államok, és ezért úgy gondolom, hogy ennek a megszüntetésnek különböző szakaszai kell, hogy legyenek, eh, annak érdekében, hogy a megújuló energiáknak is adjunk egy esélyt Európában, hiszen nagyon sok tagállam szeretne energiaváltást eszközölni. Ami az infrastruktúrát illeti, nagyon nagy sürgősen szükség van arra, hogy különösen a nagy feszültségű vezetékek infrastruktúráját kiéptsük az energiaváltás érdekében, hiszen például a szélenergia az változékonyan termelhető, ezért nagyon fontos, hogy ezt magas feszültségű vezetékekkel például az Alpokon keresztül is tudjuk vezetni, és hogy az Alpokból például energiaraktárokba tudjuk vizetni, ezért, vezetni. Ezért nagyon fontos, hogy ebbe, ezen a területen nagyon sokat befektessünk. Nálunk Ausztriában már ö, nagyon sokat tettünk ezért, és nagyon nagy viták folynak arról, hogy lehetne -e ezt valamilyen módon megvalósítani. Minden esetre ehhez európai szabadság, szabályozás szükséges. Aztán a szétválasztás kérdése, tehát természetesen a termelés, az energiatermelés és az elosztórendszer szétválasztása fontos, de véleményem szerint nem szabad minden energiavállalatot a legnagyobbtól a legkisebbig ugyanúgy kezelni. A ö, gyakorlatban ugyanis ez nem mindig fizetődik ki, és azt jelentheti, hogy nagyon nagy bürokrat, bürokrat adminisztrációs teher nehezedik a vállalatokra. Ezért jó lenne, hogyha differenciáltan kezelnénk szabályzás szempontjából is a nagyobb és a kisebb méretű vállalatokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pablo Matos Mascareño úrnak adom meg a szót, aki a spanyol parlament képviseletében van jelen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mi teljesen osztjuk az eddig elhangzottakat, a cél kitűzéseket, amelyeket hallottunk, úgy gondolom, hogy nagyon fontos és vágó, az, hogy biztonságos legyen az energiállátás, és megfelelő legyenek az árak, és hogy odafigyeljünk a környezetvédelemre is. Én egy dologra szeretnék utálni, amire Buzek úr már beszélt, mégpedig az iparosodás szintjének a javítását Európában, az összes tagállamban, és ehhez szükség van arra, hogy javítjuk a, az árakon, és szükség van arra, hogy a lehető legalacsonyabbak legyenek az energia árak. Nagyon fontos ehhez, hogy az interkapcsolatok, az interkonnekcióknak az e, minősége jobb legyen, mi a, a PC-ik a, a pc a, a terveit, a projekteit, ezeket elfogadtunk, de nem hiszem, hogy el fogjuk kérni a 10%-os energiaszintet az előírt határidőkön belül, ezért szükség van nagyobb közösségi befektetési hajlandóságra és támogatása azokban az országokban, amelyek most jelenleg energetikai szigetek. Ami a belső piacokat illeti, az árak csak csökkenhetnének, meg kell határozni, hogy melyik államban melyik, mik az árak meghatározó tényezői. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy támogatni kell az európai ipar versenyképességet harmadik országokkal szemben, ugyanakkor a tagállamok képes, versenyképességet egymással szemben is növelni kell. Láttuk már, hogy a költségeken belül a pénzügyi költségek is benne vannak, és mivel, hogy a különböző országokban különböző kamatlábak vannak, ezért a más költségek merülnek föl a különböző országokban. Annak érdekében, hogy egységesek, egységesebbek legyenek az árak, és egységes, ezen változtatni kellene. Köszönöm, és most Romana Jordan, Európai Parlamenti Képviselőnek adom meg a szót kolléga iz parlament. Köszönöm szépen. Szeretném üdvözölni az összes nemzeti parlamentből érkezett kollégát, és a következő kérdést szeretném föltenni a számukra. Mi a véleményük a belső energiapiac negyedik liberalizációs csomagjáról, hiszen a harmadik nem volt elégséges. Ezekkel a csomagokkal mindig bizonyos illetékességek európai szintre emelése történik. A támogatásukat fokozatosan ki kell vezetni, ez elhangzott már. Szeretném tudni, hogy a nemzeti parlamentekből érkezett kollégák egyetértenek-e azzal, hogy több harmonizált európai szintű szabályozásra van szükség a megújuló energiaforrások területén, illetve a helyettesítő energiák területén? Tudjuk, hogy fokozni kell a megújuló energiaforrások felhasználását, a tárolási kapacitás is rendkívül fontos. Gondolják el, hogy ezen a területen is egységes piacot kell kialakítani a mostani 27 különböző modell helyett. Azt is szeretném tudni, hogy milyen mértékben kell véleményük szerint közös energiapolitikát kialakítani az egyes energiaforrások területén. Hiszen jelenleg eltér a véleményünk például a Németország és Egyesült Királyság a atomenergia témájában nem ért egyet. A német döntés technikai problémákat is okoz az ellátás területén további kérdéseket is szeretnék föltenni, ezek viszont a 2020-as energiapolitikára vonatkoznak. Laur ma beszámolt erről, de szeretném tudni, hogy önök, a nemzeti kép, parlamenti képviselők mit gondolnak, hogy 2030-ig milyen energiapolitikát kellene folytatnunk az Európai Unió szintjén illetve a korábban kialakított szakpolitikákban maguk szerint mi volt helyes, mi az, amit módosítani kell. Az európai piacmechanizmusokról és a ETS-ről is szeretném megkérdezni a véleményüket a kibocsátás kereskedelemről. Továbbá a három cél, az hatású gáz kibocsátás csökkentése, a megülő energiaforrások szintjének növelése, illetve a hatékonyabb energiafelhasználás. Stanislav Iván a következő felszólaló a Lengyel Parlament Gazdasági Bizottságának tagja. Przewodnicząca, dziękuję bardzo. Polska... Hmm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lengyelország célkitűzései megegyeznek az Európai Unió célkitűzéseivel. A versenyképesség támogatása, az ellátás biztonsága és a fenntartható növekedés, ez a három célunk. És ahogy Buzek elnök úr is elmondta, az a fontos, hogy versenyképes piac alakuljon ki. Ez számunkra is igen fontos. Ez pedig az összekapcsolódásoktól függ, különösen Közép- és Kelet-Európának fontos ez, valamint attól, hogy mennyire tudjuk felgyorsítani az infrastruktúra kifejlesztését. És ez az intelligens hálózatokra is vonatkozik. Fellépéseinket arra kell koncentrálnunk, hogy a helyi kapacitásokat használjuk az Európai Unión belül. Ez is energiaellátás biztonsági kérdés. Lengyelország a többi Európai Uniós tagállamhoz hasonlóan szabadon választhatja meg, hogy milyen összetevőkből állítja össze az energia mixet, és nálunk a szén alapvető összetevő fog maradni az elkövetkezendő időkben is, de a megújuló energiákra is figyelmet fogunk fordítani. több földgázt fogunk majd használni, hiszen a csei tározót meg, meg fogják nyitni, és Körkből, Horvátországból is érkezik majd gáz, ami szintén alternatív forrásként tekinthető a számunkra. Az energia összetétel tehát így fog kinézni, és a, a vállalkozóink fogják majd meghozni a végleges döntéseket gazdasági szinten. Úgyhogy biztosítanunk kell azt, hogy a fogyasztóink érdeke vezéreljen minket minden szempontból, és mm, mivel a megújuló energiák nagyon gyorsan fejlődnek, most úgy néz, úgy, úgy néz ki, hogy 2020-ra már versenyképesek lesznek ezek is a hagyományosakhoz képest. Ezért meg kell értenünk, mennyire fontos, hogy a megújuló energiák állami támogatását lassan felszámoljuk. Ha ezt nem tesszük meg, akkor verseny torzítást fogunk látni, amely a piac versenyképességére is pusztító hatással lesz. Azon kívül szeretnénk majd koncentrálni a 2030 utáni klímaváltozási politikákra is. A az Európai Unió tudományos politikája, illetve azok a technológiák, amelyekkel megpróbálunk reagálni, szintén nagyon fontosak a klímaváltozás elleni harc érdekében, különösen a tiszta technológiák, ezek számunkra is nagyon fontosak. Tehát az, hogy a szénen kívül legyen még, illetve hogy a szenet ki tudjuk használni a tiszta technológiák használatával. Köszönöm szépen! Arra kérem önöket, hogy tartsák be az időt, mert csak akkor fogunk tudni betartani, megadni mindenkinek a szót, hogyha mindenki ennyit beszélne, akkor nem jutna idő mindenkinek. Krisztián Gigi Kiru úrnak adjuk meg a szót, aki aki Románia energetikai szakbizottságának a tagja. Parancsoljon! Senatul României, de mi voie să vă mulțumesc pentru că ne-ați A román szenátus nevében köszönetet szeretnék mondani, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy hozzászólhatunk itt egy nagyon fontos értekezleten Európa energiaellátása szempontjából. Románia aggodik, hogy megtaláljuk időben a megfelelő megoldást arra, hogy a függetlenségünket megtartsuk energetikai szempontból. Két kihívás van egyrészt a földgáz ellátásnak a kiaknázása Romániában, a második kihívás Romániában az abban rejlik, hogy a Romániában óriási lehetőségek vannak a megújuló a megújuló energiaforrások szempontjából, nevezetesen a szélerőművekben rendkívül sok lehetőség rejlik. Három kérdésem lenne Löv úrhoz. Mi a energiaárak szabályozásának eh, anyagánál mi a, az állás, hol, hogy áll a support programban mit ír elő ebben a kérdésben? A harmadik kérdésem az, hogy mi a kérdés a palagáz kiaknázással kapcsolatosan az európai tagállamokban. Köszönöm szépen, köszönöm a kollégának, és most megadom a szót Andrés Barrejának, európai parlamenti képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony, gratulálok a kezdeményezéshez. Úgy gondolom, az egy rendkívül fontos téma, és ezt máskor is meg kellene ilyeneket tartani. Azt hallottam, hogy az állami támogatások torzítják a piacot. Ha jól emlékszem, kilenc esetben történt ilyen, és jutott a, a, a, a bíróságra kérdés, Mi hogy állnak ezek a helyzetek. Aztán a közös energetikai piac létrehozásáról volt szó, milyen árai lesznek az energiáknak, mit javasol a bizottság, milyen árakat ad a megújuló energiáknak. Köszönöm szépen. Köszönöm Barrea kollégának. És most nagy örömmel adom meg a szót Rodna Rádának, egy volt európai parlamenti képviselő, és aki most Szlovákiában az illetékes szakbizottság elnöke. Parancsoljon! Mikrofon. Oké. Okay. So I forgot, you know, just... Már el is felejtettem, hogy hogy működnek itt a dolgok. Elnök asszony, köszönöm szépen, hogy szót kaphattam. Először is szeretném elmondani, milyen nagyra értékelem a bizottság és az Európai Parlament erőfeszítéseit, hogy a belső energiapiac megvalósulhasson, és hogy megszűnjön az, megszűnjenek az energiaszigetek, amelyek még ma is néhány országban fennállnak. 2008-2009-ben ugye válságidőszakot éltünk, gáz válságidőszakot, amikor Oroszország egyszerűen leállította az európai gázszállítást. Nagyon fontos olyan megoldásokat találni, amelyekkel össze tudjuk kapcsolni az elektromos és a gázhálózatainkat, hogy a jövőben ilyen helyzet ne alakulhasson ki. Nagyra értékelem a közös érdeket képviselő projekteket is. Szlovákia kettő ilyenben vesz részt. A gázhálózatok összekapcsolása Magyarországgal, Lengyelországgal az egyik, illetve energia, elektromos energiahálózat összekapcsolása Magyarországgal a másik projekt, amelyben részt veszünk. Az Európai Bizottság és más európai intézmények is részt vesznek a összekapcsolás végrehajtásában. Ez a harmonizációs szempontból is rendkívül fontos. Szeretnék reagálni Romana Jordan felszólalására. Ő kérdéseket tett föl, többek közt kérdezte, hogy a nemzeti szabályozók és a nemzeti szabályozások harmonizációról mit gondolunk, illetve mit gondolunk a támogatásokról foszilis és megújuló energiaforrások területén is. A bizottság és a parlament véleményem szerint minden erőfeszítést meg kell, hogy tegyen, hogy a szabályokat harmonizálja. A nemzeti szabályozók nem mindig úgy lépnek föl, ahogy kellene. A szabályozást csökkenteni kell, ez egyértelmű, de biztosítani kell a, az energiállátás függetlenségét is. Biztosítani kell, hogy maguk a szabályozó hatóságok függetlenek legyenek. Fontos, hogy a vállalkozásaink az gazdasági válságra megfelelő választ tudjanak adni. Köszönöm. Lina Bálcis képviselője a szó. A Litván Parlament Európa Ügyi Bizottságának a lelnöke. Grazie, Presidente. Gerbemie kollégos, Európos energetikos... Tisztelt kollégáim! Az energiapiac hatékonysága egyedül azon múlik, hogy az Európai Unió milyen gyorsan hozza meg azokat a döntéseket arról, hogy az ideje múlt foszilis üzemanyagokba szeretett továbbra is befektetni, vagy a megújuló energiákba kíván befektetni. Szeretném cáfolni azt a mítoszt, mely szerint a megújuló energiák állami támogatása túlságosan nagy méretű lenne. Hogyha a napenergiát és a szélenergia termelést még egy pár évig támogatjuk, akkor képes lesz ké versenyképes energiát termelni, például Dánia ezt már be is bizonyította. Másfelől, hogyha már azt, azt látjuk, hogy a nukleáris energiát már 50 éve masszívan támogatjuk államilag az megújuló energiák azok az energiák, amelyek képesek lesznek majd energiafüggetlenséget biztosítani nekünk. Akkor hagyjuk, hogy a polgárok döntsenek. Litvániában például volt egy népszavazás a nukleáris energia ellen, és remélem is, hogy ez azt eredményezi, hogy nem építünk több atomenergia erőművet. Akkor az emberek fektessenek be mikroenergiaprojektekbe. Minden épület állítson föl egy szél- vagy napenergia termelő berendezést. Én úgy gondolom, hogy támogatni kell az Európai Parlament részéről is azt az irányelvet, amely az energia tárolásával kapcsolatos, mégpedig az olyan energia tárolásával, amelyek a háztartások, amelyeket a háztartások termelnek. Ugyanakkor az intelligens energia hálózatok kiépítése is nagyon fontos, és végül nagyon kell vigyáznunk arra, hogy a lobbistákra hallgatunk-e vagy nem, hiszen a palagáz és a fosszilis energiák lobbistái nagyon aktívak, tudják, hogy nagyon olcsó és hatékony a kitermelése ezeknek az energiáknak, és a megújulók ellen vannak. Köszönöm. Köszönöm szépen, megadom a szót Gianluca Benemátinak, aki a ipari tevékenységek és turisztikai szakbizottságnak a képviselője az olasz parlamentből. Köszönöm szépen, igen, termelési tevékenységek köszönetet mondok azért, mert egy olyan témával foglalkozunk, ami nagyon közel áll az országomhoz, mégpedig, hogy szükség van arra, hogy egy egységes, egységes energetikai piac alakuljon ki. A válság még jobban kiélezte ennek szükségességét, annak érdekében, hogy versenyképesek legyenek a nemzet és az európai vállalkozások. Két megjegyzésem lenne ebben a témában, ugyanis mind két téma rendkívül fontos, az egyik az infrastruktúra és az összekapcsolódásról, van egy nagyon fontos kérdés ebben a témában, mégpedig, hogy a regionális termelési képességek kell foglalkozni, mert kül- ezek eltérőek a különböző országokban a kontinensen. Vannak olyan országok, amelyek nagyobb lehetős, akik meg nagyobb lehetőséggel rendelkeznek azzal, hogy megújuló energiákból termeljenek áramot, mások meg gázzal tudnak például hozzájárulni. Aztán itt beszéltünk a déli folyosónak a megnyitásáról, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy felhasználjuk azokat a tartalékokat, amelyeket lassan felfedeznek a ö, keleti ö, földközi tenger medencében. Nagyon fontos, hogy a hozzáférés nyitott legyen a belső piacokhoz. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy versenyképes európai energetikai piac alakuljon ki, hogy mindenki azonos feltételek mellett tudjon energiához jutni. Egy utolsó gondolatot szeretnék önökkel megosztani, miközben mi meghatározzuk azokat a célkütőzéseket, amely 2030-ra kitűzünk magunk elő, nem lesz ez egységes, hogyha nem sikerül addigra egy erős energetikai egységes piacot létrehozni. És most köszönöm, megadom a szót Igor Radenovics úrnak, aki a gazdasági bizottság elnöke a horvát parlamentben. Köszönöm elnök asszony, hölgyeim és uraim! kedves kollégák! Köszönöm szépen. Először is köszönöm az erőfeszítéseket a jelenlegi ülés megszervezéséért, valamint a harmadik energia csomag megvalósításának érdekében. Nagyon sok nyitott kérdés maradt szeretné, egyetértek a panellel abban, hogy a legfontosabb az, hogy az infrastruktúrákat kiépítsük Európában, és ez nagyon nagy kihívást jelent. Ahogy Buzek úr is elmondta, hogyha meg akarunk újulni, akkor energia téren is meg kell újulnunk Európában. Ehhez szükségesek természetesen a jogszabályok is, de az is fontos, hogy az elosztó rendszert és kiépítsük, és hogy az ellátás mindenképpen biztonságos legyen. Az állami támogatást kérdését is tovább kell tárgyalnunk. Az Európai Unió számíthat a nyugat-balkáni országok támogatására, és Bakuban van tulajdonképpen van egy találkozó, ami épp most folyik, és ott is kijelentették, hogy két olyan mező is van, amelyen, amelyen keresztül alternatív energia ellátást lehet majd biztosítani. Azerbajdzsánnal és Bakuval együttműködnek a nyugat-balkáni államok ennek kialakításában. Egy közös megegyezési nyilatkozatot írtunk alá annak érdekében, hogy ebből a régióból gázt és földgázt juthathassunk Európának. Köszönöm. Parola Köszönöm szépen, és most megadom a szót Davide Krippának, aki az olasz alsóháznak az ipari szakbizottságába jött. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a vendéglátást, és köszönöm a témákat, amelyekkel foglalkozunk, mert valamilyen módon nagyon fontos, hogy elemezzük az energiaellátással kapcsolatos kérdéseket. Ugyanakkor alaposabban át szeretném elemezni néhány kérdést. A termelékenység kérdése például. Milyen módon fogjuk kezelni az eltérő termelékenységet, vagy termelési képességet a különböző országokban. Mi például Olaszországban kétszeres olyan termelési képességgel rendelkezünk, és ezért nagyon sok zárás lesz, nagyon sok üzembe fog zárni. Milyen értékek alapján fogjuk lezárni ezeket az üzemeket? Gazdasági vagy környezetvédelmi okok lesznek? Ez egy olyan kérdés, amivel foglalkozni kell eh, annak érdekében, hogy ne legyen diszkrimináció, és hogy legyen egy megfelelő horizontja a megújuló energiaforrások kidolgozásának, mint ahogy az Európai Unió ezek, ezt a célt tűzte ki maga elé. Az Európai politika merre felé tart? Arra felé tart, hogy kisebb termelőegységek legyenek szétszorva a területen. De ezt hogyan lehet összeegyeztetni? egy centralizált energiapiacsal, ahol egy központi elosztás van. Én úgy gondolom, hogy vagy ez egy átmeneti mechanizmus, vagy akkor ezek a nagy magok és ezek a kis termelők, ezek csak gondolatok maradnak. Én úgy gondolom, hogy leginkább egy ez el kiterjedt termelés helyi fogyasztással. Nem kellene annyira importálni az energiákat, mert hogyha ezekre támaszkodunk, akkor visszamegyünk az időbe. Köszönöm szépen, és most megadom a szót Szenun Basaititis úrnak, aki Koszovóból jött hozzánk. Parancsoljon! Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony! Véleményünk szerint nagyon fontos, hogy több információt osszunk meg egymással mi még nem vagyunk az Európai Unió tagja. Koszovó továbbra is különös figyelmet szentel a versenyképes és szabad energiapiac kialakításának. Egy sor konkrét intézkedést hoztunk azért, hogy a jogi háttér megfeleljen, hogy átalakuljon az energiapiac, hogy az energiaellátást megfelelően tudjuk kialakítani, és néhány projektet e, ennek keretében támogatunk. Az energiaszektorra vonatkozó jogszabályok tekintetében szeretném elmondani, hogy hat energia törvényt fogadtunk el, elektromos energiára vonatkozó hatósági törvényt, energiahatékonyságra vonatkozó törvényt, és közétételi törvényt. Továbbá elfogadtunk administratív eljárási szabályokat is, módszertani szabályokat is. Az Energiaügyi Bizottság és az Energiaügyi Minisztérium határozta meg ezeket a szabályokat. Az Európai Uniós Energia jogszabályok tekintetében elmondanám, hogy az EU második energia csomagjának felelnek meg a mi jogszabályaink. Ez egy nagyon jó alapot biztosít ahhoz, hogy az energiaellátási szektor rekonstrukcióját végrehajthassuk, hogy fokozzuk a versenyképességet. Más témákkal is foglalkoznak a jogalkotási lépéseink, például energiaellátás biztonsága, megülő energiaforrások fokozott felhasználása, és az energiahatékonyság területén. Piaci szabályokat is elfogadtunk már, és energiastratégiánk is van. Mindez, ami most történik Koszovóban, a saját stratégiánknak megfelel. Köszönöm. Köszönöm szépen az utolsó hozzászóló, Antikei Konen, aki Finn Kereskedelmi Szakbizottság tagja. Parancsoljon! Kiitoksia mielenkiintoisista alustuksista. Oma Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a nagyon érdekes el, el, előadásokat. Az villamosenergia hálózatok tulajdona, tulajdoni viszonyaiban úgy tűnik, hogy monopóliumok alakultak ki, és az ügyfelek nem tudnak mit tenni, a szabályzók ugyanúgy nem tudnak mit tenni ezzel. Ezért az lenne a kérdésem a panel felé. Önök szerint fontos az, hogy az energia elosztó hálózatok kinek a tulajdonában vannak, állami vagy magántulajdonban, mert ez, ez jelent valami különbséget? illetve hogy ha e, a tulajdonos egy más európai országban, vagy akár az Európai Unión kívül rendelkezik székhelye. Fontos-e ennek szabályzása? Köszönöm. Köszönöm szépen, ezennel a lista végére értünk a hozzászólóknak. Megköszönöm azt, hogy betartották az felszólalási időket, és ezért válaszokra is kerülhet, sor kerülhet. Neverovics Mr. úrnak adom meg a szót 5 percre. Parancsoljon! Thank you, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony! Először is szeretnék köszöntet mondani, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy meghallgassam a nemzeti parlamenti képviselők, illetve európai parlamenti képviselők véleményét. Ez teljesen, mindez teljesen megerősíti, hogy a nemzeti rendszerek integrációja egy egységes európai energiarendszerbe az egy megfelelő irány. Köszönöm szépen, hogy megerősítették, hogy megfelelően látjuk a versenyképesség fokozásának eszközeit, és az árhatékonyság területén elektromos energia, gáz, energia, végfogyasztók és vállalkozások szempontjából is megfelelően látjuk a helyzetet. A végrehajtás persze a legfontosabb feladat. Amit hallottunk, annak alapján is úgy látom, hogy megerősítik, hogy nagyon fontos, hogy a meghozott jogszabályokat végrehajtsuk, és csak így fogunk konkrét eredményeket látni. Elhangzott, hogy most már eredményekre van szükség, ezért kulcsfontosságú a végrehajtás. A tanácsi jelentés megerősítés követően a tagállamok komolyan vették a feladatokat. Még egy év áll rendelkezésre a végrehajtási határidő tekintetében, a közös piaci, egységes piaci szabályok tekintetében. És biztos vagyok benne, hogy a tagállamok nagyon jól fogják felhasználni ezt az időt a fölzárkózásra, és teljesíteni fogják a határidőt. A mai eszmecsere is úgy gondolom, hogy nagyon hasznos volt e tekintetben. Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszter úr. Megadom a szót Buzek kollégának. Parancsoljon. Köszönöm szépen elnök asszony. Kedves kollégáim, kedves nemzeti parlamenti képviselők, nagyon szépen köszönök minden megjegyzést. Hadd éljek néhány záró megjegyzéssel. Az energia belső piaca az Európai Tanács előtt már az, e, az Európai Állam és Kormányfők találkozóján kétszer is napirendre került 2013 folyamán. Az Európai Tanács tehát államfőink és miniszterelnökeink elkötelezettek afelé, hogy az energiasziketeket megszüntessék kontinensünkön, tehát 2015-ig ki kell alakítani a tökéletes összekapcsolódást Európában. Nem később, 2015-ig legkésőbb itt akkor már létezniük kell a kiváló határokon átnyúló kapcsolatoknak. Második kérdés. Egy fogyasztóbarát piacot szeretnénk kialakítani. Ez mindenki számára rendkívül fontos. Hogy miért? Azért, mert mindennek a központjában a fogyasztóinknak kell állniuk, akár magánháztartásokról, akár kereskedelmi fogyasztókról, vállalatokról legyen szó és ezzel kapcsolatban nagyon fontos a számítástechnikai iparral való együttműködés, és minden lehetséges elektronikus megoldást fel kell használnunk. Hiszen senki nem akarja vesztegetni az idejét arra, hogy megnézze, hogy a piacon mit érdemes vásárolni, hanem ehhez a megfelelő tanácsokat el kell, biztosítani kell. Tehát a fogyasztóknak tudomásukra kell hozni, hogy hogy lehet okosan energiaellátót választani. Na most az Európai Unió Lisszaboni szerződésének 140. cikke szerint minden tagállam saját maga dönti el, hogy milyen összetevőkből állítja össze energiafelhasználását, ez az úgynevezett energiamix, de eközben természetesen figyelembe kell vennie minden környezetvédelmi rendelkezést, ami a 190-es cikkben kerül kifejtésre. Minden esetre ezen az alapon el tudjuk mondani, hogy hogyha a palagázzal kísérletezni akarunk, akkor azt meg kell tennünk, hiszen lehetőségünk van rá, és lehet, hogy azt, az az energia és az iparunk versenyképességét is emelni. Na most a, az, az, hogy az energiaszolgáltatók tehát hogy a tulajdonlás az állami vagy magántulajdon. Itt volt egy ilyen kérdés. Az tulajdonképpen mindegy, mert a tulajdonjogot, a tulajdonokat már is elkülönítettük egymástól, és biztosítottuk azt, hogy mindenki hozzáférhessen az, e a hálózatainkhoz, mégpedig ingyenesen az Európai Unió részéről, ugyanúgy, mint az Európai Unión kívülről és természetesen a, a nemzeti kapacitások mechanizmusának szintén figyelembe kell venni a különböző régió képességeit, és ilyen módon kell kiépíteni az energiapiacot. Tehát pontosan most van itt az ideje annak, hogy ezeket a képességeket, kapacitásokat megvizsgáljuk, és ennek alapján építsük ki a belső piacot. Aztán Göbbelsz úr nagyon fontos megjegyzést tett az energiaárakról. Természetesen nagyon nehéz ezeket a nehézségeket leküzdeni, hiszen az olaj indexációja, olaj alapon indexálják a gázárainkat, és tudjuk, hogy a következő hosszú távú szerződés kitárgyalásánál pontosan erre kell odafigyelnünk, mert szeretnénk lépésről lépésre a földgáz számára is kialakítani egy szabad piacot. És ez még nem alakult ki megfelelően. Utolsó megjegyzésem pedig az lenne, nagyon örülök neki, hogy Törökország és Koszovó is felszólalt az energia közösség tárgyában. Törökországot nem csak megfegyelőként szeretnénk ezen a területen látni, hanem teljes jogú résztvevőként. Ezért nagyon fontos, hogy előkészítsük azokat a stratégiákat, amelyek az elkövetkezendő tíz év energia közösségére vonatkoznak. Én személyesen felelős vagyok ezért, hogy ezt megvalósulhasson. Köszönöm. Köszönöm Búzek elnök úrnak, és most Philip Lónak adom meg a szólt, aki az Európai Bizottság. Göbez kollega hozzá szeretne szólni? Parancsoljon! Köszönöm, egy kérdésem lenne. Hol van az a szabad piac, amikor az OPEC-hez hasonló kartellekkel van dolgunk, vagy a Gazpromhoz hasonló vállalatokkal van dolgunk? Hol van itt a szabad piac? Köszönöm szépen, és most Filip Lónak adom meg a szót. Válaszolja, kérem. Köszönöm szépen, azt hiszem 21-22, sőt 23 hozzászólást hallhattunk. Nagyon sok kérdést összegyűjtöttem, amire most válaszolni szeretnék, de elnézést kérek, hogyha nem, nem említem majd meg minden kérdező nevét. Először is minden felszólalásról el lehet mondani, hogy mindenki nek érdekében áll a közös célok elérése, tudja mindenki, hogy előnyökkel jár a piac integrációja. De ez eközben oda kell figyelni a nemzeti helyzetekre is, és az energiamix összetételére a különböző országokban. Ezért nagy kihívás az összekapcsolódások megteremtése. Ez valóban igaz, és ez akkor is így van, hogyha nagyon sok versenyző van a piacon. Másodszorban, hogyha egy európai szintű politikai stratégiát szeretnénk kialakítani, amely az árakat is szabályozza, ehhez nyitott piacra van szükség, ahol nemzeti, európai és Európán kívüli résztvevők egyaránt versenyeznek egymással nem szabad alábecsülnünk a további, az, az, az állami, illetve nemzeti ö, fosszilis energiaforrások további kihasználását, feltéve, hogyha ezeket fenntartható módon ki tudjuk használni, például Bulgáriában, Romániában és Cipruson is vannak ilyen hagyományos gázforrások, amelyeket ki kell használnunk. Véleményünk szerint ez fontos, hiszen az emelkedő gázárak ellensúlyozására ez nagyon jó eszköz lenne. Aztán a palagáz hogyha megvan ehhez a meg megfelelő szabályozási keret, és hogyha a palagáz kinyerése is fenntartható, és ezzel kapcsolatban voltak már különböző megvalósíthatósági tanulmányok, hatástanulmányok is, akkor a palagáz is hozzá tud járulni az energiamikhez. De természetesen csak a fenntarthatósági követelményeknek megfelelvén. Aztán a megújuló energiák. Ahogy a két évvel ezelőtt megalkotott energia úti tervben is láthatjuk, a 28 tagállam energia összetevőjéből kell összeállítani az a villamosenergia ellátásunkat. Különösen akkor, hogyha szénmentes vagy szénszegény társadalmat akarunk kialakítani, mert bármennyire is csökkentjük a széndiokszid kibocsátást, csak a megújulók segítségével tudjuk elérni ezeket a kitűzött célokat. Hogyha pedig a megújuló energiákat be akarjuk venni a rendszerbe, akkor támogatás nélkül is versenyképesek kell, hogy legyenek, ahogy a fosszilis anyagok, illetve ahogy az atomenergia is kénytelen ezt megtenni. Mert csak így működhet a piac. Tehát a stratégia alapelemei nem csak arról szólnak, hogy nyitott piacot kell teremteni, hanem arról is, hogy az energiaforrásokat versenyképes módon kell elérhetővé tenni. Tehát, hogy megújulókat nem szabad túl támogatni, az érett technológiákat ki kell eh, használni, illetve a még nem kész technológiákat támogatni kell olyan módon, hogy ahol a legköltséghatékonyabban lehet ezeket termelni, például Spanyolországban vagy Görögországban, ahol fúj a szél, vagy sokat süt a nap. Ez igen nagy hozzájárulást tud jelenteni az energiamighez. Akkor miért kellene agyon támogatni a megújuló energiákat, illetve a technológiákat olyan helyeken, ahol nincsenek meg az ideális körülmények, és ahol sem a kereslet, sem a kínálat nincs megfelelő mértékben jelen. Tehát versenyképes, szénszegény gazdaságot szeretnék, szeretnénk kialakítani, és az energiaforrások differenciálása a legfontosabb célunk, és ezzel kapcsolatban az összekapcsolódás kialakítása is mennyi fontos. És igenis, az állami támogatások széttöredezik a piacot, hogyha, hogyha protekcionisták vagyunk. Tehát először is ott kell kezdenünk, hogy a termelési problémás pontokat megkeressük, és utána meg próbáljuk meg kiépíteni az összekapcsolást. Kérdezték, hogy a kapacitási mechanizmusokkal kapcsolatban kellene nagyobb fegyelem, hát a bizottság erre is, és a megújulók költséghatékony használatára is adott ki iránymutatásokat, amelyek lehet, hogy nem túl szigorúak, de jövő nyára majd követi ezeket egy állami támogatásról szóló iránymutatás is. És az azért már harapósabb lesz, az már szigorúbb lesz majd az állami támogatásokkal szemben, valamint lesznek antitrust intézkedések is, illetve iránymutatások is, itt megemlítették az OPEC-et, Remélhetőleg ez el fogja érni majd a célt, tehát azt, hogy a csővezetékek irányítóit az ellátóktól el tudjuk különíteni. Ez nagyon fontos lépés lenne arra, hogy a verseny megnyissuk annak a helyet, hogy lezárjuk, illetve megakadályozzuk azt. Ennyit értek Buzek elnökkel abban, hogy az európai jogszabályok nem tartalmaznak tulajdonjoggal kapcsolatos rendelkezéseket. Végül is az a lényeg, hogy mindenki betartsa a szabályokat, és tisztességesen viselkedjen. Hogyha az OPEC-et így meg tudnánk ragadni, és meg tudnánk akadályozni a piasztorzító viselkedését, ha lenne rá valami bizonyítékunk, akkor Biztos lehet benne Göbbelsz kolléga is, hogy ezt megtennénk. De a bizottság elmondanám, hogy nyitott egy vizsgálatot, illetve kezdeményezett egy vizsgálatot az európai gázellátással kapcsolatban, amikor problémák voltak, és nem riadt vissza attól se, hogy bíróság elé idézze a a belső piacon működő nagyobb szereplőket abban az esetben, hogyha az ára kialakítása nem volt megfelelő magatartásnak, illetve nem volt megfelelő módon vezetve. Na most a piac liberalizációjával kapcsolatban teljesen igaza volt a képviselőnek, hogy az, e, a villamos áram árai csak fele annyira emelkedtek Európában, mint ahogy a hatékonyságuk, de természetesen nagyon fontos, hogy ezt a piacot is megpróbáljuk tovább fejleszteni. Jövőre ebben a, ebből a szempontból is tovább lépéseket várhatunk, az árak remélhetőleg csökkennek. Reméljük, hogy a kiskereskedelmi árak terén ezt már látni fogjuk jövőre. Nagyon sokan mondták, hogy az elosztó rendszereket is meg kellene nyitni, és inkább az energia elosztás decentralizálására kellene törekedni, hiszen az új versenyzőket, új résztvevőket tud majd vonzani a piacra de elmondanám, hogy persze ezt még ne, nem értük még el a tökéletes helyzetet, de sok mindent elértünk, és emiatt nem szabad feladni a további törekvéseket sem. Köszönöm szépen Laurnak, megadtam neki azt a plusz időt, ami miniszter úrból megsporoltunk. utoljára Buzek úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, Goebbels kolléga. Nagyon fontos kérdést tett föl én is egyetértek azzal, hogy a jogalkotásunkban a tulajdoni kérdésekről nincs szó. Viszont a tulajdoni kérdések és a szétválasztásáról szó van, és ez nagyon fontos, hogy korrekt legyen a versenyképesség, a verseny a piacon. Rugalmasságot kell biztosítani, hogy az osztrák barátunk is mondta, a végrehajtás során. Ugye az rendszer eltér az egyes tagállamokban, és túl sok lenne a bürokrácia, hogyha túlságosan szabályoznánk a tulajdoni kérdéseket és a szétkapcsolást. Igen, viszont a tulajdonlás és a szétkapcsolás nélkül nem lenne szabad és nyitott a piac, és nem lenne verseny. Ez rendkívül fontos téma. Ugyanakkor a monopólium volt le kell állítani. Nagyon nehéz ugye a helyzetünk az OPEC-kel, ezt tudjuk, de a Egyesült Államokban a Shell Oil talán segítségünkre fog lépni. Hogyha megnézzük a legutóbbi 10 vagy mondjuk 20 évet, akkor azt láthatjuk, hogy az olajárak rendkívül módon változtak a piacunkon. Annak ellenére, hogy egy ilyen erős monopólium helyzet alakult ki. Vagyis a változásokra szükség van. És még egyet adj mondjak el, hogyha például a Gazprom monopóliumát gyengítjük, ahhoz nagyon fontos lenne a palagáz kihasználása, a diversifikálás az ellátásban, és akkor így könnyebben tudnánk föllépni a Gazprommal szemben is. Köszönöm hallották, hogy milyen dialektikus kapcsolat áll fönn a bizottság és a parlament között. Hát a tanács hiányozna még ebből a eszmecseréből, de most ebben a véleménycserében a tanács nem vett részt. Szeretnék köszönetet mondani minden résztvevőnek. Köszönöm, hogy felszólaltak a vitában. Minden felszólalás nagyon hasznos volt. Hasznos volt, hogy meghallgathattuk a nemzeti parlamentek véleményét és gondolom a nemzeti parlamenti képviselőknek is fontos volt, hogy a tanács, a parlament és a bizottság véleményét így élőben meghallgathatták. Ahogy tudják, az eszmecserét ugyanebben a teremben fogjuk folytatni ma délután. 15 órakor kezdődik a délutáni eszmecsere. Ott Zemejtel tíz kolléga fog elnökölni, és a délutáni eszmecsere témája európai energiapolitika, fenntartható versenyképesség és fenntartható növekedés. Azok az előadók, akik ma délelőtt felszólaltak, tehát mindezen előadókat és az összes parlamenti képviselőt, ez azért hangsúlyozom, mert ez azt jelenti, hogy a személyzetre nem vonatkozik a meghívásom, tehát az összes képviselőt meghívom a képviselői étterembe ebédre, ez a földszinten található, az Altiero Spinelli épületben. Negyed óra múlva kezdjük az ebédet. Szeretném elmondani, hogy a személyzet más lehetőségeket talál arra, hogy megebédeljen több, több étteremmel rendelkezünk itt az, az épületekben. Szeretnék mindenkitől elköszönni, mert sajnos eh, a délutáni ülésen nem tudok itt lenni. Kollégám elnök helyettes eh, fog részt venni a szakbizottság vezetősége nevében a délutáni munkán. Még egyszer köszönet és viszontlátásra!